és napirendünk szerint a digitális egységes piac kiteljesítéséről lesz szó, a bizottság nyilatkozatait fogjuk meghallgatni. Bárnyi biztos urat azonnal szólítom. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm tisztelt képviselőket. Ez egy olyan téma, amit önök ma napirendre tűztek, ami nagyon fontos, és örülök ennek, és köszönöm is önöknek ezt, hogy ilyen jelentőséget tulajdonítanak ennek a fontos témának. A Marrakes államokkal kapcsolatos tárgyalásokon például felmerült a rosszul látók olvasásának könnyítése téma, és kiderült, hogy ezt a nem könnyű témát a múlt héten mégis sikerült egyhangulag lezárni, és még ennek a lendületében vagyunk, és ez nagy pozitívum, tehát történik a polgárok érdekében mindig valami jó dolog. Nem vagyunk túl messze a digitális egységes piac elérésétől, ugyanis a szélessávú internet használat 10% százalékkal nőtt, és az elektronikus kereskedelem az összkereskedelem 5%-át teszik az összkereskedelemnek, és ez 0,7%-os növekedést jelent, és 2,6 miközben más területeken munkahelyek szűnnek meg, itt ilyen arányú a növekedés a munkahely teremtésben, az elektronikus kereskedelemben, és az egységes belső piacról szóló irányelv kapcsán már három éve dolgozunk azon önökkel együtt, hogy ezt a lendületet még jobban felgyorsítsuk és megteremtsük a teljes digitális egységes piacot, tehát ez egy folyamatos munka. A fogyasztóvédelmi szabályokkal is összefüggésben van ennek az átültetése az év végéig várható a tagállamokban, és ez is majd javítja a fogyasztók bizalmát az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokhoz. Az utóbbi három év során önök is megfogalmaztak egy stratégiát, ez egy ambíciózus stratégia, amelyet David Kurtz kollégámmal közösen dolgoztunk, és az egységes belső piaci célok között külön célokat fogalmaztunk meg a digitális egységes piac témájában, amit egyébként már Horvátországra való tekintettel fogalmaztunk tehát meg és az önök céljaihoz próbáltuk mi is igazítani a sajátjainkat, tehát közösek a céljaink, mert a válság idején segíthet a digitális forradalom a piacok jobb működése révén. Most erről a fontos szövegről, amelyről alapvetően már a miniszterek is megállapodtak, beszélnék valamit. Ugye van egy fogyasztóvédelmi irányelv a, fogyaszt, a fogyasztókról, aztán a munkavállalókról, amit aztán az összekapcsolási eszközről, és ö, ugyan ö, az internetes hálózatok építésére fordítható összegek a költségvetés keretben elmaradnak attól, amit szeretünk volna, de azért sok előrelépés történt, sok konkrét tárgyalás és sok új szabályozás, amely a kereskedelmet, az i-kereskedelmet szabályozná. Beringer kolléga vett ebben részt. Ugye van egy rendelet, amely az elektronikus szolgáltatásokba vetett bizalomról szól. Uszkó asszony vitte ezt önöknél ezt a témát, aztán az adatvédelemről Kelly úr vitt egy dossziét. Ez is nagyon fontos ugye a bizalom szempontjából. Aztán a, a kollektív menedzsmentről szóló irányelv tervezete, aztán egy rendelet tervezet, amely a széles távú szolgáltatások határokon átnyúló igénybevételéről szól. Ezt néhány napon belül kiegészítjük majd az elektronikus számlázás és aláírás vonatkozó szövegrészekkel. Az elektronikus számlázás nagyon sokat lendíthet a belső piac kiteljesedésén. Tehát összefoglalva, idén év végéig még nagyon sok minden történik majd. A specifikus stratégiát a cselekvési terven belül fogalmaztuk meg, és összhangban van. Ashley Fox volt és Jürgen Kreuzmannnak volt ez a saját kezdeményezésű szövege önök részéről hogy a cloud computing, vagyis a felhő alapú számítás technikát is figyelembe vegyük ezen stratégia kialakításakor. Ez egy vastag, komoly anyag önmagában is, és most az amerikai kémkedési botrány kapcsán ennek különös jelentősége van, hogy hogyan lehet magunkat megvédeni a cloud computing időszakában a figyelő szemektől. Ugyanis ezek nagyon jó eszközök, de közben a stratégiai autonomitásunkat korlátozhatják, hogyha megfigyelés célpontjára válunk, vagy a kiberbiztonság szempontjából is nagyon fontos lenne már, hogyha felállna a Galileo rendszer, amely az európai kereskedőket is, vagy hát cégeket is segíteni ilyen értelemben. Nagyon sok feladat van még, tehát előttünk ezen az úton. Ez a mai állásfoglalás, vagy mai eszmecsere, Elias Csiveria hát kolléga köszönhetően új lendületet visz ebbe a vitába. Három csapás irányt jelöltem ki a tennivalók csoportosításakor. Először is az elektronikus kereskedelem erő potenciál felszabadítása, ez egyébként közben a meghallgatásokon, egyeztetéseken folyamatosan téma. Itt két alterület van, a e-kereskedelemen belül. A következő hetekben lesz majd egy az elektronikus fizetések, fizetési szolgáltatások, egyébként ennek is írtak erős egy jelentés Teró képviselő révén, és a elektronikus fizetésekről szóló irányelv összehangolása, amit gyakorlatias módon, tehát a jövő hetek során megteszünk, és nyilván ez a versenyképességünket is nőni, a fogyasztóvédelmet is segíti, és így a fogyasztónak, ha többféle biztonságos fizetési opció a rendelkezésére, ez a biztonságát, kényelmét is szolgálja. Őszre tervezzük annak a rendszernek a bevezetését, amely a csomagküldő szolgálatoknak a EU országok belüli jobb összehangolását, a fogyasztók érdekében való streamlinerását célozza, és amely a kis vállalkozásoknak, középméretű vállalkozásoknak is esélyt adna ezen a piaci szegmensen az internetes rendelések teljesítése során. Három-ötször drágában szállítják ezeket most le, mint ahogy azt meg lehetne oldani. Mert nem jó, vagy túl behemót a szállítási logisztika, tehát a határokon átnyúló csomagszállítást is könnyíteni szeretnénk új szabályozással, és önök is nyilván elkötelezettek emellett. A másik fő csapás irány a szerzőjogok védelmének témája. Ugye ma már nem is annyira fizikai másolás okozza a legnagyobb gondot, hanem az immateriális jellegű szerzőjoggal való visszaélések, amelyek révén a szerzők jogai sérülnek. Eredetileg területi tagállami alapon fogalmazódtak meg a szerzőjogi szabályok már, ennek ugye ez nagyon meghaladott, hiszen a digitális világban nincsenek határok, és a gazdasági fejlődést is elősegítheti, hogyha erre olyan megoldások születnek innovatív innovációk révén, amelyek védik a szerzőket ide értve egy európai engedély közös megfogalmazását, akik érintettek ebben a témában, azokkal már konkrét javaslatokról tárgyalunk. A, a felhasználók és a szerzők is frusztráltak, mert felhasználók azt panaszolják, hogy nem férnek hozzá bizonyos audiovizuális tartalmakhoz, és a szerzők meg nyilván ugye a bevitelkiesésüket, Ma délután a plenárison lesz egy egyeztetés erről, és a szerzőjogok tekintetében egyértelmű azonosítási rendszert kell kialakítani jogalkotási eszközökkel, amely egy komoly szakmai munkát igényel, és talán 2014-re elő tudunk állni majd reformjavaslatokkal, jogalkotási jellegű reformjavaslatokkal. Harmadik csapás irány, előre szeretnénk önökkel együtt lépni a telekommunikációs piac területén. Egyetértünk önökkel abban, hogy az európai telekommunikációs piacnak nagyon sok gyengesége van, sok sebből érzik. Itt ül az előadója a témának, és a nemzetközi versenyben az európai telekommunikációs szégek lemaradóban vannak. Ha valódi egységes belső piacot akarunk ezen a területen is, akkor két elvet kell megvalósítani, amelyek egyébként a realitás szempontjából fontosak. A szabad szolgáltató választás elvét, mindegy, hogy melyik tagállamban élünk, és annak a szabadságának a garantálását, hogy minden európai vállalkozás megválaszthassa azt a, az elektronikus szolgáltatót, akivel ö, dolgozik, tehát a magán és a vállalkozási szférában egyaránt meglegyen ez a szabadság. Szeptember, októberben tudunk ebben konkrét javaslatokat előterjeszteni. A parlament kritikus, de konstruktív kritikus véleményt foglalt el, mert végül is közösek és egyértelműek a prioritásaink, és sok javaslat van az asztalon, ezek közül némelyik hosszú távú, mások azonnali megvalósításra valók, és a mai vitában is, a mai vita is nagyon fontos abból a szempontból, hogy ösztönözzön mindenkit, minket is arra, hogy ezt az erőszóló nyilvánosság előtt zajló vitát új érvekkel gazdagítva tudjuk lefolytatni szeptember-októberig. Ezeknek az, ez ezek lesznek az úgynevezett Single Market Month. Ez a két hónap a belső piac kérdéseinek lesz szentelve, és különösen a digitális egységes piac kérdéseinek. Tehát a bizottság célegyenesbe jutott most önökkel együtt a digitális egységes piac kialakítása során, és ennek a részét képezi a mai eszmecsere. Köszönöm. Komisszárzsum. Nagyon szépen köszönjük a biztos úrnak. A frakciók felszólalói következnek. Első felszólalónk ebben a körben Schwab úr lenne, de nincs a teremben, ezért Korea de Campos úr kap szót az sd számára. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném üdvözölni a biztos urat a körünkben. Lehetőséget adott nekünk arra, hogy foglalkozzunk ezzel a témával. Köszönöm szépen a bevezetőjét is. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak is, akik lehetőséget biztosítottak arra, hogy konszenzusos módon járjunk el ebben a témában. A digitális belső piac nagyon nagy kihívás gazdasági és társadalmi értelemben, különös tekintettel a válságra is. A digitális belső piac révén növelni tudjuk a kínálatot a polgárok számára, több online lehetőség áll rendelkezésre, és az árak összehasonlíthatósága is nő. Az elektronikus kereskedés egy belső piacon, ahol 500 millió fogyasztó található, egy ilyen belső piacnak növelnie kell a forgalmat, és az Atlanti óceánban van egy sziget, amely gyakorlatilag félúton található Amerika felé, 400 lakosa van, és ők online módon vásárolnak például, és postai úton kapnak meg könyveket, CD-ket és más egyéb fogyasztói cikkeket, hogy ez a gyakorlat elterjedhessen az egész Európai Unióban, még sok mindent meg kell tennünk, sok intézkedésre van szükség. Széles sávú szolgáltatások, nagy sebességű internetes kapcsolatra van szükség, emellett pedig a fogyasztók esetében a szerződések értelmében meg kell valósítanunk a hátrányos megkülönböztetés tilalmát. Jobban kell hasznosítanunk a felhőalapú számítástechnikát, mindenképpen óvni kell a szellemi tulajdonjogokat, mélyebb integrációra van szükség, és át kell hidalni a nyelvi akadályokat is. Továbbá a bizalmat is növelni kell, ez nagyon fontos a fogyasztók számára, ha ezt sikerül elérni, akkor elmondhatjuk, hogy valóban előrelépés történt a belső piacon, köszönjük szépen. Következő felszólalunk, Hall asszony az Álder részéről parancsoljon. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, azt hiszem örülnünk kell annak, hogy a digitális egységes piac kiteljesedése felé haladunk, hiszen kézzelfogható eredményeket nyújtunk a polgárainknak. Ezen a héten a roaming díjak ismét csökkentek, azt hiszem, hogy ez a vakáció egyik jó híre, de el kell érni a végcélt is, ez pedig az, hogy teljes mértékben versenyképes egységes piacot érünk el, ahol nem igazán vannak roaming díjak. Nos, ezt kell elérni. Én azt szeretném mondani a választópolgáraimnak, hogy előbb-utóbb megszűnnek a roaming díjak, nem öt év múlva, jövőre Jövő nyárra szeretnék más jó híreket is elmondani a digitális agendával kapcsolatban. A vidéki vállalatok jobban hozzáférnek majd a modern technológiákhoz, például a rendkívül gyors, széles sávú internethez. Azt hiszem, arról is mindenképpen meg kell, azt is mindenképpen el kell érni, hogy a fogyatékkal élők és mások is hozzájutnak ezekhez a lehetőségekhez, amelyeket az internet rejt a vállalkozásokat, biztosítani kell arról is, hogy a kiberbűnözés ellen is fellép az Európai Unió, Unió és a határon átnyúló problémákat is megpróbáljuk megoldani, ezt biztos úr is említette. Remélem, hogy a KKV-k hasznára szolgál ez a, ez a kezdeményezés, nem csak a magas technológiájú vállalatok, hanem mindenki más is. Berekapontreed városában egy kávéház, egy kávéház online kereskedésbe kezdett, és most már világszerte jelen van, szállít mindenhova. Azt hiszem, hogy a jövőre nézve ez rendkívül fontos, hiszen ez munkahelyeket is teremt. Lehetőleg gyorsabban kell tehát a digitális egységes piacot kiteljesíteni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, következő felszólalónk. Az ECR részéről Malcolm Harbour. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, érdemes emlékeztetni a jelenlépőket arra, hogy a mai vitánk lényege tulajdonképpen egy állásfoglalás a parlament belső piacsal foglalkozó szakbizottsága részéről, amelyet én elnökként javasoltam, ez az állásfoglalás a belső piacot a munkai teremtés középpontjába helyezi. Örülök, hogy az előttem szólók már említették ezt, de ezt megkérdezhetném talán önt, elnök úr, hogy tekintettel arra, hogy van egy állásfoglalási indítvány e témában, a szerzőket nem hívták meg erre a vitára. Vajon miért van ez? Örülök, hogy itt van a biztos úr, és hogy megnyitotta a vitát, de talán jó lett volna mindezt az állásfoglalási indítványunk kontextusába helyezni. A belső piaci szakbizottság folyamatosan dolgozik azokon a lépéseken, azokon a politikánkon, amelyekre szükség van a belső piac kiteljesítése érdekében. Az elmúlt hat hónapban a mellettem lévő kolléga vezette azokat az üléseket, ahol ezt a szóban forgó állásfoglalást dolgoztuk ki. Szeretnék köszönetet mondani a többi szakbizottságnak is, a LIBE, a közlekedés, a kulturális és foglalkoztatásügyi szakbizottság mind-mind hozzájárultak a munkához. Üzen, fő üzenetünk azonban az, amit a biztos úr is elmondott, egy nagyon komplex, összetett kérdésről van szó, de úgy gondoljuk, egy politikai keretre van szükség előmozdítása érdekében. A belső piac intézkedés csomag esetében is hasonlóképpen jártunk el. Örülök annak, hogy elmondta, hogy a következő csúcs alkalmával, illetve az októberi csúcsig előkészítik majd az ehhez szükséges munkát. A ma délelőtti fő üzenetünk tehát az, hogy mennyire fontos ez a munka, mennyire oda kell figyelni erre az állásfoglalásra, és ez az állásfoglalás egyébként az egész parlament e, támogatását is élvezi, nem nyújtott be senki módosított például. Visszatérnék ahhoz, amit Hollasszony mondott a munkahelyekről. Múlt héten egy találkozón vettem részt, ahol a digitális belső piacról volt szó. Sok olyan példáról hallhattunk, mint amilyent Fiona Hall is említett, rengetegen, rengeteg vállalkozás profitál az egységes piacból a digitális ágazatokban. Tudjuk azt is azonban, hogy hatalmas hézag, szakadék uralkodik a digitális készségek területén. Hogyha a rendelkezésre álló forrásokat felhasználnánk arra, hogy a digitális készségekkel rendelkező fiatalokat a kisvállalkozók rendelkezésére bocsássuk, hogy ők foglalkoztathassák őket, akkor ez munkahelyeket teremtene, és jó lenne a gazdaság számára is. A digitális egységes piacok kapcsolatos munkám részeként szeretném az önfigyelmébe ajánlani ezt az elgondolást. Köszönjük szépen Malcolm Harbournek. Az egyéni felszólalók következnek. Arias Echeverria úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is hadd mondjam el az, hogy teljes mértékben egyetértek azzal, amit az imént Malcolm Harbour úr elmondott. Nem egy újabb állásfoglalásról van szó, Nos, ez a kérdés olyan téma, amely igazi célhoz vezet, amelyel kapcsolatban nagyon sokat tárgyaltunk, egyeztettünk. Még a ciklus elején kezdtünk ezzel foglalkozni, megpróbáltuk kiteljesíteni a digitális egységes piacot. Ez hihetetlen potenciállal rendelkezik, egyfajta digitális forradalomhoz vezet minket. Ebben a ciklusban már több olyan jelentést fogadtunk el, amely ezen cél irányába haladtak, 2010 az elektronikus belső piacot, piacról szavaztunk, illetve két, idén is volt már egy hasonló jelentés. Két és fél éve működik a digitális piac, ez a kapcsolatos digitális piacsal kapcsolatos fórum, ebben nagyon sokan részt vettek az Európai Bizottság képviselői, a parlament képviselői, illetve különböző fogyasztói és vállalkozói egyesületek, csoportosulások. Lili Cruz asszony is részt vett, illetve Bárnyér úr is a 2012. júniusi konferencián. Ez a hosszas konferencia figyelembe veszi az Európai Parlament korábbi jelentéseit és minden más erről a témáról szóló joganyagot. De van itt egy még fontosabb dolog. A parlamentnek nyilatkozatot kell tenni arról, hogy elkötelezi magát, hogy kiteljesíti a digitális egységes piacot, és úgy gondolom, hogy ugyanezt meg kell tennie az Európai Bizottságnak is, tehát megígéri, hogy megteszi, megtesz mindent, amihez szükséges. Bárnyé úr az imént említette, hogy már sokat tett ezért a témáért, és nagyon sok ígéretet is tesz. Más biztosok is sokat tettek azért, hogy ma beszélhetünk arról, hogy immáron elérhető távolságban van a digitális egységes piac kiteljesése. kiteljesítése. Azt hiszem, hogy a parlamenti folyamatok lehetővé teszik azt, hogy közel kerüljünk a célunkhoz, az online vita rendezésről, a cloud computingról, a szellemi tulajdonjogról, szerzői jogról, ezek a jelentések ezekben a témákban születnek. Remélem, hogy álmok valóvá válik, és sikerül elérni digitális lehetséges piacot Európában. Azt hiszem, hogy a válságból való kilábolást is digitális úton kell megtenni. Köszönöm. Köszönjük szépen. Most Géphárt asszonynak adok szót, parancsoljon. Másfél percben öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Az a veszély, hogy a fogyasztók elszórulnak, elfordulnak a digitális piactól, illetve nagyon sokan bele se tudnak csatlakozni mert az internet szolgáltatások korán sem hozzáférhetőek mindenki számára anyagi értelemben és technikailag. Ami az online szolgáltatásokat, a broadband hálózatokat, a háló semlegességet, az infrastruktúra kialakítását illeti. Foglaltunk állást ebben a szövegben, és köszönöm Ariasnak és többi kollégának is az együttműködést. A hálózat semlegesség talán a legfontosabb feltétele annak, hogy a többi cél megvalósulhasson. Ezért csodálkozunk, hogy a néppárt pont ezt a gondolatot, ezt a koncepciót akarja külön szavazást tárgyává tenni. Visszavonta Schwab úr, na néha maga is tud értelmes dolgokat csinálni mert a hálózat semlegesség egy alapfeltétel. Ugyanis garantálni kell, hogy minden polgár, minden vállalkozás hozzáférhessen a szolgáltatásokhoz, és hasonló, illetve ugyanolyan ö, sávszélességen, sebességgel és feltételek mellett. Úgy gondolom, hogy állásfoglalás tervezetünk nagyon jó, és meg fogjuk szavazni ezt, és ennek örülök előre is. Köszönjük szépen. Most Sákelszonynak adott szót. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Az egységes piac az EU legfontosabb vívmánya, és persze egyben a legbefejezetlenebb épülete. 100 milliárdos nagyságrendben lehetne növelni a kereskedelmet, ha ez tényleg megvalósulna. És a világ legversenyképesebb digitális piacát kéne itt megteremteni, de úgy tűnik, hogy az ehhez szükséges források még nincsenek meg. A bizottság jó javaslatokat tesz a harmonizációra, de a jelenlegi fragmentált rendszerben például a szerzői jog vagy a nyomtatott sajtó szavajazását illetően óriási a széttörezettség, már pedig a kulturális és egyéb információkhoz való hozzáférés ö, egységessége alapfeltétele a versenyképességnek, az innovációnak, és valóban a hálózat semlegességet törvényben kell rögzíteni, és a nyílt internet hívei vagyunk, a polgárok pedig a kormányaiktól is több információt, egységesebb normákat várnak, illetve jobb számítástechnikai oktatás szervezést is. Köszönjük szépen, most Bélan úr kap szót. Tisztelt elnök úr, meggyőződésem, hogy a digitális egységes piac kiteljesedése nagyon jót tesz majd a gazdaság növekedésének, illetve a tudás alapú gazdaságot is kiteljesíti. A szélessávú internet használata mindenképpen stimulálja a gazdasági tevékenységet és az internetes tevékenységeket is, ez pedig megjelenik, mint határokon átnyúló kereskedelem véleményem szerint politikai prioritásként kell, ként kell kezelni a digitális egységes piac kiteljesítését, a kettős adóztatás, a héja, e, illetve a különböző csak részben elfogadott számlák kérdését kell még megoldani. Bizonyos régiókban a mobil szolgáltatások kérdése is problémás. Nagyon fontos, hogy ezeket rendezzük, hogy egy teljes átfogó hálózat Hálózat semlegesség valósuljon meg. A vállalkozások online tevékenységét is stimulálni kell, így munkát adhatunk a munkával nem rendelkező polgároknak. Köszönöm, Schwab úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Először is szeretném megköszönni Pablo Ariasnak és a többi frakció árnyék jelentés tevőjének, hogy előkészítették a mai plenáris ülésre ezt a tervezetet. A belső, digitális belső piac, a digitális forradalom forradalmasította az egész európai gazdaságot, ezzel a polgároknak és a fogyasztóknak sok-sok új lehetőséget teremtett. Tekintettel ezen új realitásokra és új kiindulási pontra, valamint a gazdaság és pénzügyi válságra, kötelességünk megpróbálni kiaknázni a lehetőségeket az összes polgár számára itt Európában. Ezért állásfoglalásunk célja, hogy közösen megpróbáljuk az európai belső piacon a keretfeltételeket úgy kialakítani, hogy valóban minden polgár hasznát láthassa ennek a belső piacnak, hiszen jelen pillanatban sajnos úgy van, hogy a széttörezettség nem csak jogi értelemben, sok helyütt Európában problémákat okoz. Hallhattunk ötleteket arra vonatkozóan, hogy a roamingot hogyan lehetne egyszerűsíteni, a barangolást, mások más területekkel foglalkoztak. Én megnéztem a fogyasztói irányelvet, és azt látom, hogy a 27 különböző rendszer a különböző tagállamokban ahhoz vezet, hogy a fogyasztók nem ott vásárolnak, ahol szeretnének. Ez a rendszer hosszú távon nem fenntartható. A tagállamoknak nem kell egyelőre saját nemzeti jogszabályaikat kiigazítani, a monopolisták ők látják ennek hasznát, ez nem jövőképes koncepció, ezen dolgoznunk kell. Harmadsorban világosra kell tennünk, hogy a fogyasztók hogyan láthatják előnyét ennek a digitális belső piacnak. Vannak tanulmányok, amelyek rámutatnak arra, hogy 20%-os gazdasági növekedés is lehetséges ott, ahol a fogyasztók hozzáférnek a szolgáltatásokhoz, a külföldi szolgáltatásokhoz is, és emellett költségeket is megtakaríthatnak a fogyasztók. Mindezek, mindenhez azonban eh, beruházásokra van szükség, erőfeszítésekre remélhetőleg ez, ezek benne lesznek majd az új jogszabályban, és köszönjük szépen. Most pedig Weidenholzer úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A digitális belső piac elengedhetetlen a növekedés és versenyképesség számára Európában. Az agenda bemutatása óta már történt előrelépés, de hogy valóban elérjük a célt, hogy a fogyasztók a lehető legnagyobb választékhoz férjenek hozzá és szabadságot élvezzenek, Szükséges a hálózati semlegesség, a különböző adatvédelmi lépések és egyéb lépésekre is szükség van. Biztosítani kell, hogy minden fogyasztó hozzáférjen az internetes szolgáltatásokhoz és tartalmakhoz. A szélessávú hálózatokhoz való hozzáférés és a magas sebességű internet kapcsolat elengedhetetlen a polgárok számára, ahhoz, hogy fogyasztóként részt tudjanak venni a digitális belső piacban. Magasabb gazdasági, szociális és kulturális innovációra van szükség, Mindez azonban előfeltételezi, hogy legyen egy működőképes szerzői jogi rendszer. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Meglárkin asszony. The completion of the digital... A digitális egységes piac kiteljesítése fontos, hogy stratégiai prioritás legyen az EU számára. A digitális egységes piac 800 milliárd euróval gazdagíthatja az európai gazdaságot, ez 4200 eurót jelent háztartásonként. Nagyon fontos, hogy a tagállamok és az Európai Unió is magáénak vagy ezt a célja. Ezzel kapcsolatban számos javaslat szüks, született, például a különböző vonalas és nem vonalas hálózatokba való befektetést és különböző online szolgáltatások kérdését. A, a, az ECR nem tudja majd azt a bekezdést meg szavazni, amely a Common European Sales Law, a közös európai kereskedelmi jogszabályt támogatná. Megköszönöm Malcolm Halmer és Ária úr munkáját. Úgy gondolom, hogy nagy lépést tettünk a digitális belső piac kiterjesítése felé. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Del Castillo vére asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, biztos úr, hogy eljött ide. Próbálom hatékonyan felhasználni a rám kiszabott 90 másodpercet. Először is szeretnék gratulálni Malcolm Harbournek és Pablo Arias kollégámnak. Az IKT mindenképpen gyorsítja a régi projektünket, amely már több mint 50 éves, és ami az Európai Unió gerincét aggatja, ez pedig nem más, mint az európai belső piac. Az információs és kommunikációs technológiák lényege, hogy segítsék, nem is csak az utolsó évtizedre gondolok, hanem az utóbbi öt évre leginkább, tehát mindenképpen segítik a belső piacot, a digitális piacot. Ez csupán egy dimenziója az európai belső piacnak. Egy olyan dologra szeretnék most utalni, amivel még e- nem foglalkoztunk eleget. Ez pedig nem más, mint a közszféra digitalizálása. A közszférának döntő jellege van Európában, minden folyamatot meggyorsíthat. Szeretnénk tehát, hogy a közszférában is teljes mértékű legyen a digitális, a közigazgatásban is, ezt, hogyha ezt megtesszük, akkor nagyon nagy lépést teszünk a digitális egységes piac, illetve a belső piac kiteljesedése felé. Köszönöm. pani poseł. Köszönjük szépen. Évert asszony a következő parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Három dolog elengedhetetlen kultúrpolitikai szempontból a digitális belső piac kiteljesítéséhez. Az internetnek az egyik fő jellegzetessége a nyitottsága, csak is a hálózati semlegesség biztosítása révén lehet ezt megőrizni. Nem elegendő ehhez, ezen a téren az Európai Bizottság javaslata. Oda kell figyelnünk az interoperabilitás biztosítására és e két alapelvtől függ a diszkriminációmentes hozzáférése minden polgárnak az internethez és a digitális szolgáltatásokhoz. Emellett meg kell erősíteni a szerzői jogokat is, egyensúlyt kell teremteni a fogyasztók érdekei és a szerzői jogok védelme között. A kulturális ágazatok potenciálját itt ki kell aknázni, fel kell ismerni, Nagyobb erőfeszítésekre van szükség egy modern szerzői jog területén, e jogalkotási időszakban ezen a téren többet kellett volna tenni. Emellett a média kompetencia elengedhetetlen a polgárok esetében, fontos, hogy mindenki önállóan hasznosítani tudja a digitális világ adta lehetőségeket. Ezen a területen magas adatvédelmi szintre, normákra van szükség, remélhetőleg ez a cél is elérhető lesz az új jogszabályjal. Tosanovszki úr parancsoljon. Vážený pane předsedo, pane... Köszönöm. Tisztelt elnök úr, biztos úr! A digitális egységes piac fejlődése nagyon fontos, hiszen ezzel lehet versen- lehetnek versenyképesek az európai tagállamok a világban. Nagyon fontos, hogy a különböző sebességű internet, háló, internet kapcsolatokat megoldjuk, illetve az egyéb hálózattal, hozzáféréssel kapcsolatos problémákat, az adat át, az adat továbbítás kérdésével is nagyon sok, sok mindenki foglalkozik, hiszen a cloud computing időszakában élünk. A tagállamoknak meg kell próbálni közös megoldást találni ezekre a problémákra. Úgy vélem, hogy a szélesávú internet kifejlesztése Európa eddig nem fedett részein nagyon fontos része annak, hogy megvalósuljon a digitális egységes piac. A CEF-en belül létezik egy program, aminek ez a lényege, tehát a szélesebb kifejlesztés, és ennek én vagyok a jelentéstevője. Köszönöm szépen. Hans Lick asszony. Panie przewodniczący, panie panowie. Jednolity rynek cyfrowy ma Elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! A digitális belső piac elengedhetetlen a vállalatok számára az olyan vállalatok, amelyek határokon átnyúlóan tevékenykednek, különböző jogrendszerekkel sem, szembesülnek, ez pedig növeli a költségeiket. ez főként a KKV-k számára is. Ez utóbbiak azonban az utóbbi években az új munkahelyek 85%-át teremtették meg. Fontos tehát biztosítani számukra a lehetőséget, hogy a bürokratikus akadályokat le tudják küzdeni, és határokon átnyúlóan tudjanak működni. Örülök, hogy a biztos úr beszélt a határon átnyúló kereskedelemben rejlő lehetőségekről is. Örülök a fizetési szolgáltatások területén tervezett lépéseknek, ez nagyon fontos a kkv számára, akik konkrét lépéseket várnak tőlünk. A digitális belső piac kiteljesítése új munkahelyteremtést is lehetővé tesz, nagyon nagyok a lehetőségek, az erős, jól működő internetgazdaság számára, de más területek vállalkozásai számára is nagy a potenciál. Csökkenteni kell a bürokratikus terheket, fontos, hogy a belső piac működőképes legyen, realitássá váljon, máskülönben a vállalatok nem bíznak az internetben, félni fognak a lehetséges költségektől. Továbbá Gondolnunk kell a többi szolgáltatásra, és mindez fontos a belső digitális piac számára. Köszönöm én is a jelentéstevő munkáját. Köszönjük szépen, Trautmann asszony! Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. A digitális egységes piacsal kapcsolatban három dolgot szeretnék elmondani. Biztos úr az első. A bizottságnak megvannak az eszközei, ezeket jobban kéne használnia. A telekom szabályozás a digitális egységes piac esetében a bizottság a transznacionális piacok érdekében sokkal többet tehetne, van ilyen eszköze, ezt kéne alkalmazni végre. Második, infrastruktúra. A telekommunikációs infrastruktúra kapcsán ön is megalapította, hogy egy milliárd hiányzik a beruházásokhoz, ahhoz, amit meg akarunk valósítani. Nincsen még digitális piac, és nem is lesz minden önkormányzat régió számára enélkül, a beruházás nélkül. Harmadik megjegyzésem, a közös látásmód. Nagyon sok saját kezdeményezésű szövegünk volt, ez az állásfoglalás indítványunk is azt mutatja, hogy a parlament szeretne koherenciát bevezetni ebbe a területbe, hogy versenyképesebb legyen az Európai Unió, és a fogyasztóinkat is jobban védjük. Most már önöknél van a labda. Kukovics úr kap, asszony kap szót. Stvani komisszár. Köszönöm szépen. Köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, nagyon fontos és érdekes jelentést írt. A digitális egységes piac nagyobb mobilitási lehetőséget biztosít a KKV-k számára, és csökkenti a vállalkozói tevékenység költségeit. Fontosnak tartom, hogy a közszférában is csökkenjenek a költségek. Így az adófizetők végül kevesebb adót kell, hogy fizessenek. A belséges egysős, egy, bes, a belső piac hozzájárul ahhoz is, hogy a különböző betegek más országokban is hozzáférhessenek az ellátásokhoz, illetve jobb tájékozódást is jelent ez a betegek számára. És nem csak fiatalokra gondolok, nem csak a fiatalok tudják, hogy hogy működik az internet. Úgy gondolom, hogy azt is garantálni kell, hogy bízzunk ebben a rendszerben, különben az emberek máshogy ezt nem tudják. Köszönöm, Gálló asszony. Köszönöm, elnök úr. Bármi is legyen az ágazat, a gazdasági ágazat, a digitális felületek használata a növekedés záloga a kis és középméretű vállalkozások is sokkal nagyobb hatékonysággal tudnák ezt használni, ha lehet, ha rendelkezésre állnának, gyorsítaná a kereskedelmet, ezért szükséges, hogy a cloud computingra igazi európai stratégia alakuljon ki. A harmadik korszakát éljük a digitális forradalomnak, és lemaradtunk a beruházásokkal, a havi előfizet fizetéses rendszert úgy kell kialakítani, hogy folyamatos hozzáférés legyen garantálható minden szégnek, de az ember kapcsolatai is megváltozott, illetve a vállalkozások kapcsolata ügyfeleikkel az internet révén. Nem szabad tehát az emberi tényezőt elfelejteni. Az amerikai Patriot Act-tel kapcsolatos fellépésünk kapcsán, és most a friss PRISM rendszer és lehallgatási botrány kapcsán nagyon oda kéne figyelnünk arra, hogy az adatok sérthetetlensége, védettsége garantált legyen. Ez a helyi szolgáltatók kötelessége is, amire ugyan jogszabály kötelezi őket, de ebben a versenyben egyelőre nem állják meg a helyüket. Köszönöm szépen. Most a spontán felszólalások következnek. Kuzsatun asszony először is. Köszönöm szépen, elnök úr. Sokat, sok mindent elmondtunk erről a témáról, ezeknek a többségével egyet is értek. Sokat elértünk, még hosszabb az út, ami előttünk áll. Köszönöm biztos úr, hogy hajlandó velünk egyeztetni ilyen intenzív mélységben is. Az e-shopok, a határokon átnyúló e-kereskedelem rejlő potenciál azonban még nagyon kihasználatlan, különbözők az adókulcsok, nagyon sok technikai akadály van, nem elég hatékony is korán sem határokon átnyúló Európában a szolgáltatások piaca. Főleg a fogyasztók, ügyfelek bizalmát kell először megesteni, hogy nagyobb arányban szívesen részt vegyenek ebben a világban. A liberálisok érdekes módon nem támogattak minket a roaming díjak csökkentésében, már pedig ez közös érdeke a fogyasztóknak és a vállalkozásoknak, hogy ne kerüljön olyan sokba a határokon átnyúló telefonálás. Itt is tovább kéne lépni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Lochpiller asszony kap szót. Mr. President, and thank you. Tisztelt elnök úr, köszönet Dekampos asszonynak, um, Arias úrnak. Egyetértek azzal, amit Géphárt asszony mondott a digitális inklúzióról, a, a Castilla de Vera asszonyát, a közféráról, én a könyvtárakról szeretnék most beszélni, illetve a könyvekhez való hozzáférésről bármilyen formáton van. És jelenleg nagyon sok Európai Uniós könyvtár nem fér hozzá a digitális formájú könyvekhez, hiszen a kiadók nem teszik ezt lehetővé digitális formában. Nem kell, hogy a tudásnak árat szabjunk, főleg egy olyan gazdaságban, amely tudás alapú elvileg nem szeretnénk, hogy a könyv apartheid legyen, mindenkihez, mindenkinek hozzá kell tudni férni a könyvekhez, európai szinten koordinálni kell tevékenységünket. Most kiváló lehetőség ez arra, hogy valamit tegyünk, tehát a könyvtároknak e formátumú, digitális formátumú könyveket is rendelkezésére kell bocsátani, ez nagyon fontos. Köszönöm, Mölcer úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Az internet felhasználók már régóta tudják azt, amit most egy európai tanulmány is megerősített, a felhasználók a szolgáltatóktól nem azt a, nem azt a letöltési sebességet kapják, amit miért fizetnek, hanem csak annak kétharmadát kapják meg. Általában különböző záradékok szerepelnek a szerződésekben erre vonatkozóan. A tényleges letöltési sebesség ténylegesen több tényezőtől függ, például a vezetékek minőségétől, az internet kapcsolatok számától, és így tovább. A legtöbb fogyasztónak azonban nem a garantált szolgáltatása a lényeg, hanem az, hogy ténylegesen létezzen a kapcsolat, fennálljon az. Sajnos azonban a vidéki területeken ez nem mindig biztosított, éppen ott, ahol sokan rászorulnak a jó internet kapcsolatokra, és a helyi munkahelyek hiánya miatt otthonról kell dolgozniuk, és a hiányzó infrastruktúra miatt az interneten vásárolnak be. Ez azt jelenti, hogy a regionális internetkapcsolati lehetőségét jobban meg kell vizsgálnunk, oda kell figyelnünk erre. Elnök, köszönjük szépen, Jeszovjecka asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Az új technológiák kulcsfontosságú szerepet töltenek be. Az Európai Bizottság azon programjában, amely az európai digitális gazdaság előmozdítására vonatkozik. A jól működő hálózat révén az európaiak versenyképesebbek lehetnek globális léptékben. A hálózat nagyon nagy lehetőségeket biztosít a piac számára, különösen a határokon átnyúló kereskedelem területén ez épp napjainkban rendkívül fontos. Látnunk kell azonban azt is, hogy az internet és az új kommunikációs technológiák milyen veszélyekkel járnak. Fontos, hogy az Európai Bizottság aktívvá váljon ezen veszélyekkel szembeni harcban, amelyek, amely veszélyek az internet dinamikus globális fejlődésének folyamányai. Hogyha valakinek a személyazonosságát ellopják, pénzt ö, lopnak valakitől, akkor oda kell figyelnünk ezen fejleményekre, és reagálnunk kell a veszélyekre. Köszönöm szépen! Sean Kelly kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, Bárnyi, biztos úr, tisztelt képviselőtársaim. Önök rámutattak az egységes digitális piac megteremtésének szükségesére. Ez egy színe qua non helyzet. Az európai gazdaságoknak szüksége van arra, hogy és a közszolgáltatásoknak is, és a közférának is, hogy magas sebességű, szélesávú interneten mehessenek az ügyletek. Ehhez ösztönözni kell persze az embereket, a vállalkozásokat, hogy kereskedjenek elektronikusan, és szükség van az eszközökre is, és a bizalomra. Ez mind elhangzott. A saját választókörzetemben, és itt az Európai Parlamentben is, január 29-én is elhangzott, hogy mi indítottunk egy programot, amely fiataloknak programozási készségeket tanít, hogy pont ezt a fajta készséget egyre többen elsajátítsák. Talán ez jó példa lehet másoknak is. Most uh, Szerjeszel képviselő asszony kap szót. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, biztos úr, szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak, hiszen nagyon komoly erőfeszítéseket tett, hogy megvalósítsák azt a programot, amiről múlt héten tájékoztatott minket. A digitális egységes piacot ki kell teljesíteni, és ehhez megfelelő kifizetések is kellenek. Úgy vélem, hogy Biztosítanunk kell azt, hogy Európa régióit közelebb hozzuk egymáshoz. Nem mindenki fér hozzá ugyanúgy az internethez, ugyanolyan sebességgel az internethez egyelőre. A kérdésem az, hogy a bizottság tud-e arról, hogy a bizottság ö, ö, hogyan vélekedik arról, hogy a jövőbeni változások hogyan fogják befolyásolni az európai régiókat? Egyébként nagyon tetszik ez az új javaslat. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most bármilyen bizottság következik, a bizottság nevében ő fog elmondani a véleményét. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok gyorsan válaszolni a felvetésekre. Nagy figyelemmel hallgattam önöket. Először is tény, elnök úr, hogy itt az egységes belső piacról való vita egyáltalán azért jöhetett létre, mert az önök parlamentje, és főleg az IMCO bizottság és Arias asszony hatalmas munkát végeztek el, és nagyon részletekben menően föltárták a helyzetet, és úgy néz ki, hogy ezt a nagy többség ugye támogatja is, a frakciók szinte mindegyike, és ez, ez nekem nagy, nagyon biztató, mert így biztosként is magabiztosabban léphetek tovább ezen dossziék kapcsán. Harbour úr és Severje kolléga konkrétan néhány héttel ezelőtt is külön tárgyalt velünk a következő időszakról, és amit Trautmann asszony elmondott, az is nagyon fontos, mert lehetővé teszi talán a közös fellépést itt a sok-sok szöveg kapcsán, amiről beszélünk, a múltbeli, a jelenlegi és a, a leendő szövege kapcsán a, a közösebb fellépést a parlament és a bizottság között a digitális témákban. És a következő októberi Európai Tanácsülésen ez mindenképpen egyik témája lesz a minisztereknek, miniszterelnököknek. Bilan úr, Schwab úr és még többen Mölcer úr, Kelly úr is felvetették a beruházások szükségességét, illetve az összekapcsolási eszköz esetleges lehetőségeit, illetve kihasználatlanságát etéren. Igen, a beruházások, digitális beruházások kapcsán ugye először a diszkrimináció kell megteremteni. A munkám egyébként erre a területre is kiterjed, és írtunk is egy zöld könyvet a belső piaci beruházások szabályozására vonatkozóan, és arról, hogy hogyan lehet a kormányok, a magáncégek, illetve a, a pénzintézetek ö, együttműködése révén ösztönözni ezeket a beruházásokat, hogy a digitális egységes piac feltételei megteremtődjenek. Nyilván az összekapcsolási eszköz, a Connecting Facility erre nem elegendő, és valóban itt az adatvédelmi szempontok érvényesítését is további beruházásokkal lehet csak garantálni. És itt van most ez a lehallgatási válság, amelynek a közepén vagyunk éppen. Tehát biztos, hogy a jövőben, ha meg is van a politikai akarat ö, arra, hogy autonómok legyünk, ezt most már át is kéne ültetni a gyakorlatba. Eddig csak beszéltünk erről, de tettekre van szükség, hogy Európa autonóm térség legyen. Ennek az autonómiának sok feltétele és eszköze van. A jelenleg alkalmazott fellépések például a telekom ágazatot próbálják rávenni arra, hogy a jelenlegi konkurencia harcot a tagállamok közötti szabályozások kiátszását haladják meg, és valamennyiünk érdekében, de főleg a polgárok érdekében lépjenek és segítsenek megteremteni a valódi egységes piacot ezen a területen. Több felszólaló beszélt a hálózatsemlegesség vagy a diszkriminációmentesség eh, elvének fontosságáról. Én is nagyon kiemelten kezelem ezt a kérdést, szerintem is ez az egyik fő akadálya a tovább lépésnek diszkrimináció van nem csak egyébként a tagállamonként, hanem a régiónként is, például technológiai lefedettség tekintetében a magasan fekvő, a távoli régiók hátrányokat szenvednek, és egy generációs diszkrimináció is megfigyelhető a hozzáférésben, ahogy ezt többen önök közül is megfogalmazták. Tehát a földrajzi diszkriminációt mindenképpen a mi dolgunk megszüntetni. Erre vonatkozóan iránymutatásokat dolgoztunk ki, hogy a 20-as cikkét az irányelvnek hogyan lehetne a gyakorlatban alkalmazni. Weiden Holzer asszony és Kamevert asszonyok is nagy munkát végeztek három éve ezen a területen, és sok szövegét, amit, szöveget, amit önök javasoltak, azóta a Tamás már elfogadott a szerzőjogi aspektust is modernizáljuk, hogy a szerzői jog védelme jobb, de rugalmas védelme révén egyre többen férjenek hozzá tartalmakhoz is. Az a szöveg, amelyek, amelyről, amelyet én javasoltam, és amelyről hamarosan önök fognak szavazni, például a teritoriális engedélyek és teritoriális szintű szerzőjog kezelés témáját is érintik. Ami a roamingot illeti, újabb csökkentések lesznek az árban, vagy vannak is már június 1-től, sőt még tovább megyünk majd, és előkészítünk egy olyan intézkedést, amely megszüntetné teljesen a roaming díjat, Köszönjük, hogy meghívtak minket az úgynevezett digitális kávéházba, amelyet itt az egyik képviselő kezdeményezésére hoztak létre. Köszönöm ezt a meghívást, és ha nem is én magam, de részt fogunk ezen venni. Géphát asszonynak válaszolva, én már beszéltem a magas, gyors, sebességű, széles sávú univerzális hozzáférés témájáról. A Connecting Facility, az összekapcsolási eszköz, ezt szolgálja, ennek a megvalósítását, és még idén lesz konkrét javaslatunk a hálózatsemlegességre vonatkozóan Krusz biztos asszonynal közösen, ami a nyílt forráskódú normákat illeti, ö, ö, kérte az egyik képviselő önök közül, hogy tisztázzuk az álláspontunkat. Ugye itt volt egy botrány. A bizottság kiadott egy közleményt ezen normákról, válaszul Katrin asszony kétségének adott hangot, hogy a, a keresked, az elkereskedelem területén valóban nem, elég, nem kielégítő a fogyasztók, illetve a vállalkozások védelme, adatvédelme. Ez egy új aspektus, vagy kiegészítő aspektus, amit nyilván mi is figyelembe veszünk. De Castillo Verra és mások, más képviselők elmutattak, hogy a digitalizálás révén nagy megtakarításokat lehetne elérni az állam háztartásokban. Az európai GDP 18%-ának megfelelő összeget. Kollégáimmal több intézkedést készítünk elő, az elektronikus aláírásra vonatkozó szabályok véglegesítése, az elektronikus számlázás szabályának véglegesítése érdekében hogy valóban a közszférában is valóban évente 70 milliárdos megtakarítást érjünk el csak ezáltal. Tehát ha a teljes közigazgatási iratforgalom elektronikus lenne, ennek ennyi lenne a költség megtakarítási vonzata. Ami az e-bookokat, az elektronikus könyveket illeti, a bizottság ezzel is foglalkozott. A restriktív gyakorlatokat szeretnénk visszaszorítani, Almunia biztussal közösen, és stratégiánk részét képezi a Licensing Europe kezdeményezés is, amely egy egységesebb most éppen kidolgozandó engedélyezési szabályozás révén a digitális piacot jobban megnyitná ezen a területen is. Herjá asszony említette a SEPA nevű kezdeményezést, amely mm, objektív van javítaná a közigazgatásban az i-rendszerek érvényesülését. Ez kidolgozás alatt van ugyancsak. Köszönöm, hogy ösztönzik a továbblépést, komolyan veszik ezt a témát, eltökélten küzdenek az egyébként közös célokért, és ezek a szálak össze fognak érni, nagyon sokféle állásfoglás szöveg ér majd össze, különösen szeptember-októberben, amikor erről mi sok mindent kezdeményezünk majd. Projekt rezolúció, ez a kończenie debaty. Köszönjük szépen a biztos úrnak. Bejelenteni valóm is van.